Meg szeretném köszönni Fotiga asszonynak jelentését, pozitív véleményét és az egyetértést, amelyet az Európai Unió Afganisztán együttműködési megállapodáshoz adnak a partnerség és fejlesztés tekintetében. Afganisztán több évtizednyi háborúzás után válaszúton A múlt év volt a legvéresebb év a háború kezdete óta, de 2019 mégiscsak a béke éve lehet. Az Európai Unió ezekben az években még szorosabban együttműködött az afgán kormányjal annak érdekében, hogy történelme ezen érzékeny pillanatában támogassuk. Ez az a szerep, amelyet eh, a 2017-es afganisztáni stratégiában, majd a későbbi tanácsi következtetésekben meghatároztunk. Ez a megállapodás az EU-Afganisztán kapcsolatok első jogi keretét vázolja fel, és egy hosszú tárgyalási folyamat eredményeképpen jött létre. A megállapodást átmeneti módon alkalmazzuk, és a struktúrált párbeszéd és együttműködés jó kezdetet vett. Két bilaterális találkozót tartottunk 2018-ban, ahol a kulcskérdés, egy sor kulcskérdést vitattunk meg, amelyben megállapodtunk afgán barátainkkal. Ide tartoznak az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség kérdése, a jó kormányzás, a fejlesztés, a kereskedelem, a regionális együttműködés és a migráció. Mindezen dossziékban Afganisztán előre lépést akar elérni az állampolgárai érdekében, és mi az Európai Unió részéről támogatást kínálunk. Külön figyelünk az afgán menekültek helyzetére a régióban. Az Európai Unió elkötelezett marad annak érdekében, hogy átfogó és fenntartható regionális megoldást jöjjön létre, és így az afgán nemzetiségi állampolgárok, akik a szomszédos országokban vannak, méltósággal térhessenek vissza. Folytatjuk az EU regionális migrációs programot is a, terü- a régióban. Jelentésükben reális képet vázolnak fel az afgán helyzetről, Röviden még a jelenlegi fejleményekről is beszeretnék számolni. A helyzet aggasztó továbbra is. Ártatlan afgán emberek és gyermekek szenvedik meg a konfliktust, de ugyanakkor jó okunk van a reményre. A tekintetben, hogy ez az év mégiscsak jó híreket hozhat az országnak. A Gáni elnök 2018-as béke ajánlata a táliboknak példátlan lehetőséget kínált a békéhelyre. Múlt év szeptember óta az USA és a tálibok tárgyalnak a nemzetközi csapat kivonásról és a tálibok terrorizmus elleni elköteleződéséről. Tudjuk, hogy a hosszú távú békéhez időre van szükség, és ezért az Európai Unió amellett kötelezte el magát, hogy Afganisztánt támogatja a megállapodás előtt, a megállapodás aláírásakor és ezután is annak <coughs> érdekében, hogy a béke fenntartható legyen. Múlt novemberben az ENSZ által ö, szervezett ö, Afganisztán konferencián Genfben Mogherini főképviselő asszony egy öt pontos programot terjesztett elő arról, hogy az Európai Unió hogyan támogatja a békét. Egyrészt segítünk integratívabbá tenni a béke folyamatot. Másodszorban támogathatjuk a reformokat többek között a biztonsági ágazatban, harmadsorban segíthetjük a korábbi harcosok és családjaik reintegrációját, negyedsorban pedig egy lehetséges béke megállapodás garantoraivá válhatunk, ötödsorban pedig a regionális kereskedelmet és konnektivitást támogathatjuk. Azóta szorosabban együttműködünk afgán partnereinkkel, hogy meghatározzuk a együttműködésünket egy dedikált vagy célokat megfogalmazó béke megállapodást akarunk kötni. Ahogyan Genfben a főképviselő asszony elmondta, az afgánok azt kérik, hogy ne forduljunk vissza a jövőbe. Nem is lehet visszafordulni a múltba, nem a jövőbe a múltba. Az elkövetkező hónapokban szorosan együttműködünk majd a nemzetközi közösséggel annak érdekében, hogy az idei, idei elnökválasztás eh, is rendben működjön. Ahogyan a jelentésükben beszámoltak róla, az Európai Unió rengeteg eh, támogatást nyújtott a fejlesztési segítségnyújtás területén. 2016-ban az EU-s tagállamai az afgán újraépítési konferencián 5 milliárd eurót ígértek, és ezt folyamatosan lehívják. Az EU afganisztáni fejlesztési támogatás pedig a béke és az államépítés kérdésére koncentrál. Más fejlesztési partnerekkel azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet a meglévő fejlesztési programokat a béke programhoz igazítani. Ez tartalmazza majd Ez tartalmazza majd a regionális kereskedelmi programokat is. Afganisztánnak ritka lehetősége van a békére. Az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse az afgán embereket, hogy támogassuk a fenntartható és tartós békét. Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig Engel úrnak adom meg a Deveszak Bizottság nevében a szót, de nem látom itt az ülésteremben, úgyhogy Lange kollégának adom meg a szót, aki az INTA szakbizottság nevében szólal fel, tessék. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, abszolút helyzet állt elő ma, mert egy olyan megállapodást kéne elfogadnunk, amely gyakorlatilag már érvényben van. Itt hol van az átláthatóság? Így nem lehetne az Európai Parlamenttel bánni, ezt kéne mondanom. Úgyhogy mind a tanács felé, mind a bizottság felé azt tudom mondani, hogy elfogadhatatlan, hogy egy megállapodást már alkalmaznak, és csak utólag hozzák ide a parlament elé. Ez nem felel meg semmilyen demokratikus szabálynak. Ez botrányos, hogy már alkalmazzák, és minket meg se kérdeznek. Ezt általában, ezt az elvet kikérjük magunknak, mi vagyunk itt az Európai Unió demokratikusan választott testülete, jogunk van ahhoz, hogy ezeket a döntéseket megelőzően konzultáljanak velünk. Ez a demokrácia alapelve. Köszönöm szépen. Most pedig Zrajewski úrnak adok szót. Nem értek egyet az előttem szólóval, de értem a problémát, és valóban erre megoldást kell találni. Örülök, hogy a külügyi bizottságnak erre van is már javaslata, és örülök annak is, hogy az EU-afganisztáni formális együttműködés elkezdődött. Ez a jelentés nagyon jó, sok stratégiai elemet tartalmaz, a felelősségét megállapítja az egyes szereplőknek, a béke teremtés feltételeit felsorolja, és az államépítése szükséges lépéseket is, miközben az emberi jogokra is figyelemmel van, amelyekre eddig, hát Afganisztánban enyhén szólva nem figyeltek. A gazdaságra vonatkozóan is tartalmaz okos javaslatokat, és az átmeneti folyamatokat is, illetve a migrációt is megpróbálja kezelni. Iránból, Pakisztánból, fenyeget a bevándorlás, ezzel is foglalkozik a szöveg. Köszönjük. A szociáldemokraták nevében most a úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A partnerségi megállapodás és fejlesztési megállapodás az EU és Afganisztán jövőbeli kapcsolatait szabályozza 2014-24 között egy átmeneti időszakban és lefekteti az EU feladatait az ország támogatásában, és persze az elvárásainkat is. Óriási kihívásokkal kell megbirkóznia ennek az országnak, nem lesz könnyű a feltételeknek megfelelnie. De végre úgy tűnik, hogy a konstruktív párbeszéd az emberi jogok, különös tekintetben női és gyermekjogok tekintetében beindul, és az etnikai kisebbségekről is lehet immár beszélni. A megállapodás tehát számos területen fejleszteni az afgán-EU kapcsolatokat, a terrorizmus, az extrémizmus elleni fellépés területén, a jó kormányzás, a béketeremtés, a terrorizmus elleni harc területén, a csempészet ellenes harcban, a szociális és vidéki fejlődés területén és a globális kihívások területén is, mint például a klímaváltozás. Afganisztánnak segítségre van szüksége ahhoz, hogy az országon belüli rivalizáláson úrá tudjon lenni a kormány, és ehhez az EU nagyon fontos partnere lehet. Köszönjük szépen, most Ausztrevicius kollégának adok szót két és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kollégák! Meg szeretném először is köszönni Fotiga asszonynak ezt a kitűnő munkát, amelyet végzett. Köszönjük a jelentést, amelyet elkészített. Az EU-Afganisztán együttműködési megállapodás és fejlesztés és partnerség együttműködési megállapodás új minőségi szintre emeli a kapcsolatainkat, kölcsönösen előnyössé alakítva ezeket. Afganisztán Jelentős előrelépést ért el sok területen, joggal emelte ezt ki az előadó. De a biztonsági aggályok, a korrupció és az emberi jogi kérdések és további problémák még fennállnak, így veszélyeztetve a jelenlegi eredményeket. Afganisztán történelmének válasz útján van. A további erőfeszítések nélkül az idáigi előrehaladás elveszhet az eredmények elveszhetnek. És negatív kihatással járhat, hogyha a, reformellenes erők veszik át a hatalmat. Az Európai Unió elkötelezett egy hosszú távú partnerségi kapcsolat mellett, ezért a 2018-as Genfi konferencia következ ut- után az Európai Unió egy 474 milliós csomagot fogadott el az államépítés és a közigazgatási reform, az igazságügy, az, igaz, az egészségügy és a választási rendszer támogatása érdekében. Remélem, hogy ez a megállapodás, mely egy regionális megközelítésbe épül majd be, és bevonja a globális hatalmakat és a nemzetközi közösséget, és így jobb jövőt biztosíthat az ország számára. A stabilitáshoz vezető úton az első lépés a béke. A harcoló felek közötti béke prioritással bír jelenleg. Remélem, őszintén remélem, hogy a katari folyamat során az afgán kormány és a tárgyaló felek megérték ezt. Egy béke megállapodás nem ö, veszélyeztetheti jogállamiságot vagy a békés átmenetet. Az afgán állampolgárok ezt megérdemelik. Köszönöm szépen. Most pedig Lőzing asszony a GUE NGL nevében tessék parancsoljon. Üdvözlendő, hogy a szegénység megszüntetése, az ENSZ fejlesztési célok megvalósítása, a nemek közötti öm, egyenlőség szerepelnek a megállapodásban. De a neoliberális úgynevezett reformokból már nagyon sok tapasztalatot szereztünk a múltban, már pedig ez a program egy ilyen neoliberális program. Már 2003-ban a nyugat a valuta alappal egy neoliberális, piaci, radikális gazdasági rendszer átépítést kényszerített Afganisztára. Ugyanakkor a tanulmányok igazolják, hogy ez a koncepció alkalmatlan arra, hogy a lakosság szociális helyzetét javítsanak és stabilizálják a helyzetet. A mai afganisztáni helyzet katasztrofális, de attól félek, hogy a külföldi működő tőke helyzetbehozását szolgáló megállapodás, valamint a ter- természeti erőforrások kiaknázására törő megállapodás nem oldja meg a helyzetet, hanem sokkal inkább az európai cégeket hozza a helyzetbe. A korábban, és hangsúlyosan mondom, a horá, korábban megkötött kitoloncolási megállapodás is aggasztó, amelyel az afgán menekülteket a biztos halába küldik vissza, ezt az embereket semmibe vevő gyakorlatnak véget kell vetni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Most Gomes asszonynak adok egy percben szót. Az utóbbi évek során a nyugati szövetségesek számos akcióval tettek kísérletet arra, hogy a nőknek szavazati jogot biztosítsanak, de a demokrácia építés véres harcokba torkollott, továbbra sincs béke. Trump most hirtelen ki akarja vonni az amerikai csapatokat a térségből, ez aggasztó, mert az a minimális jogszerűség, ami ott volt, most az is megszűnhet. A nők és gyermekek rogai, jogai minimumosan fog érvényesülni. Az afgán lakosság többségét teszik ki a nők és gyerekek. Ez nem eljárás és látjuk, hogy a Taliban célzottan ezeket a csoportokat támadja, civileket támad, úgyhogy e, ez a megállapodás semmit sem ér ebből a szempontból. Ez inkább vissza forgatja a történelem kerekét. Ezek megvalósíthatatlan célok, és nincsen megfelelő pénz melléjük rendelve, de főleg személyi állomány. A szövetségeseknek emberekkel is jelen kéne lenni, nem csak pénzzel. Jill asszony. Tudom, hogy az EU-afgán megalapodás lehetne jobb. És jobb is lett volna, hogyha a parlamentet hamarabb értesítik a tárgyalások megkezdéséről, különösen a kereskedelmi és a beruházási témákban. Az, hogy az USA már nem akar katonai előnyökre szert tenni, ez megnyitja a diplomácia előtt az utat, és talán a politikai megoldások előtt is. De számos kérdésem lenne a bizottsághoz. Az USA-Talibán tárgyalások során kialakult egyfajta béke garancia keret, de e, ez túl gyenge, és a kisebbségek, nők, gyerekek jogai, hogy érvényesülnek-e majd, ezt senki nem tudja, sőt, inkább kételkedünk ebben. Hogyan lehet ezt majd betartatni, és hogyan lehet megelőzni, hogy a Taliban újra politikai szerepet játszon. Sajnos úgy tűnik, hogy a dohai tárgyalások ellenére sem egyeztek meg a környék régió országai sem a közös fellépésben. Pakisztán, Kína, India, Irán mind-mind más önző politikát folytat a térségben. Hogyan lehet ilyen körülmények között az afgán kormányra bízni ezt a feladatot, és velük a párbeszédet érdemben folytatni? Köszönöm szépen, elkezdjük a spontán felszólalások körét. Vordasszony, tessék! Az EU tagállamok Afganisztánra továbbra is úgy tekintetek, mintha biztonságos ország volna. Így az Európában menekülő embereket visszatoloncolják, olyan embereket, akik veszélyes útvonalon jöttek Európába. Az afgán helyzet, a biztonsági helyzet csak romlott, és a tálibok a terület nagy részét ellenőrzésük alá vonták. Hipokrita képmutató dolog, hogy visszatoloncoljuk ezeket az embereket abba az országba, ahol mindenképpen uh, megtorlásnak lesznek kitéve, főleg azokat, akiket eh, a nyugati erőkkel való együttműködés miatt eh, vettek célkeresztbe. Nagyon agasztó az is, hogy a fiatalokat eh, és a gyermekeket is visszatoloncolják. Anna Gomas kollégám erre a kérdésre is felhívta a figyelmet. Az afgán nők egy csoportja felhívta figyelmet arra, hogy a civil társadalom véleményét nem hallgatják meg az USA-tálib tárgyalásokba, és így nem sikerül fellépni a kemény maga, a kemény érvelések ellen. Lalanda, Lalandor, tessék! Monsieur le commissaire, Biztos úr, tisztelt kollégák, egy megállapodás született a talibánok és az Egyesült Államok között néhány órával ezelőtt Dohában. Márpedig az afgán hadseregnek 50 katonáját támadtak meg, számos embert megöltek, és talibánok dél-afganisztánon is rengeteg embert öltek meg. Számos ilyen példát tudunk előhozni. A talibánok továbbra is megtagadják a tárgyalás lehetőséget a kormányjal, és a azt látjuk, hogy a támadások egyre számosabbak az afgán kormány ellen miközben ugye az 50 százalékat uralja a kormány az afganisztáni területnek. A nemzeti szinten mit lehet tenni egy olyan végrehajtó hatalom ellen, amely mértékben gyenge? Nagyon lényeges az, hogy az alapjogok és az alapszabadságjogok szempontjából sérül az afgán társadalom. A teljes afgán társadalom aggódik amiatt, hogy hogy kialakulhat egy újabb emirátus, amely a szabadságokat lábbal tiporja, ugyanúgy, ahogy ez megtörtént a 90-es években. Az Európai Unió nem teheti meg a saját szabályításága szempontjából, hogy szavatolja azt, hogy ilyen események történjenek Afganisztában a beruházásaik, mert az uniós beruházások, illetve fejlesztések révén a béke nevében ezt nem engedhetjük meg, elnök úr. Köszönöm. Szépen Etheridge úr kap szót. Thank you. So... Köszönöm szépen. Afganisztánról cserélünk eszmét. Ez történetileg egy irányíthatatlan, ellehetetlenült állam. És az EU ismét az jó szándékkal szórja a milliárd szociális programokat indít útjukra, államot akar képíteni, demokráciát akar meghonosítani. Hát Oroszország, az Egyesült Államok és a brit birodalom mind-mind csődöt mondtak, akkor, amikor rá akarták kényszeríteni az akaratukat Afganisztánra, és nem hiszem, hogy bármi megváltoznam, hogyha a soft power-rel, a puha hatalmi fellépéssel akarjuk befolyásolni Afganisztánt. Azt hiszem, hogy a legjobban úgy segítünk az afgánoknak, hogyha vámmentes kereskedelmet biztosítunk számukra, és így könnyebben kereskedhetnének, és az emberek jobb oktatást kapnának, és a szabad kereskedelem a gazdaságot növekedő ágazatra pályára állítana, minden más csődöt fog mondani. Köszönöm szépen. Castaldo kollega Grazie, szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim! sensibilità di cittadini e di europei non fosse altro che per figyelni kell Afganisztánra. A szövetségesek ráadásul számos ember életet is áldoztak erre, ezre sem szabad elfeledkezni. Afganisztán és az Európai Uniónak olyan megállapodásra van szüksége, amely a bilaterális párbeszédet eh, fenntartja, megerősíti az együttműködést, és eh, a figyelem homlok terébe a jogállamiságot, a fenntartható növekedést és az alapjogok érvényesülését és a korrupció elleni harcot állítja. A win-win logikájában kell gondolkodnunk, minden regionális szereplő és az Európai Unió is nyerhet ebből a megállapodásból, de ehhez erőfeszítéseket kell tenni. Nagyon pontos ellenőrzés alá kell vetni az elköltött pénzforrásokat, hiszen biztosítani kell, hogy a helyi lakosság hasznára váljanak az európai adófizetői eurók, így remélhetjük azt, hogy jobb jövője lesz az afgán állampolgároknak. Köszönöm szépen. Végül pedig megadom Nimica biztosnak a szót. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Nagyon jó volt ez az eszmecsere. Azt mondtam le következtetésképpen, hogy folytatnunk kell az Afganisztánnal való együttműködési megállapodás nyelveütését. Ez különösképpen fontos ma, amikor a nemzetközi közösség elkötelezhető. Az Európai Parlamentet továbbra is tájékoztatjuk a párbeszéd különböző lépéseiről. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig az előadónak, Fotiga asszonynak adom vissza a szót. Tisztelt képviselőtársaim! A CAPD az első olyan szöveg, ami jogi alapot szolgáltathat egy EU-Afganisztán közötti együttműködéshez. Fontos, hogy ez megmaradjon, várhatóan a következő évtizedben ez lesz minden tárgyalás alapja. Ennek valamennyi paragrafusát ki kell használnunk, annak érdekében, hogy béke, biztonság, fejlődés, társadalmi fenntarthatóság alakuljon ki Afganisztánban. Bármennyire hát nehéz is ez a feladat. Köszönöm valamennyi árnyék előadónak, illetve minden személynek, aki bármilyen módon hozzájárult a jelentés megírásához a munkát, a tanácsadóimnak, a frakció tagjainak, és persze az AFET bizottság közösségének és asszisztenseimnek a munkát. Köszönöm. Mi is köszönjük. Ezt a vitát most lezárom, holnap fogunk szavazni a témában. Mindenkinek köszönöm a részvételt. Most rátérünk a következő napi rendi pontra. Juan Fernando López Aguilar jelentésére az EU Monaco Andorra és San Marino közötti társulási megállapodás témájára. Először az előadónak adom meg a szót négy percben. señor presidente comisario mimica. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Számomra megtisztelés, hogy hozzászólhatok ebben a témában jelentéstevőnek, mondhatom magamnak ezen témában, a társulási megállapodás témájában Monaco, Andorra és San Marino között. 2014. 2022-ben lehetővé tette azt, hogy a tagállamoknak a nevében a tanács tárgyalásokat kezdeményezzen a bizottságnak a közreműködésével. Az Európai Bizottság 2012-ben megfogalmazta az ebbeli szándékait, és ez úttal van lehetőség az Európai Parlamentnak, hogy az ajánlás tervezettel kapcsolatosan vitát folytasson. Az Európai parlament e témában tehát állásfoglalást kíván megfogalmazni, még a mandátuma lejárta előtt. Egy olyan társulási megállapodásról van szó ugyanakkor, amely nem léphet érvénybe az Európai Parlamentnek a rábólintása nélkül. A Lisszaboni szerződés megerősítette az Európai Parlamentnek a szerepét, és lehetővé teszi azt, hogy a parlament mondja ki az utolsó szót az érintett államok, tehát az Andorai hercegség, a Monaki hercegség és a köztársaságnak nagyon érdekes történelme van, jogászként azt mondhatom, hogy az alkotmányos történet ezen országoknak nagyon sajátos, és ezen sajátosságok érvényesültek a tárgyalások során a társulási megállapodás ról szóló tárgyalások keretében. Megállapíthatom az, hogy ezek az államok érdekesek a szomszédos országok szempontjából. Franciaországra gondolhatunk, Olaszországra és Spanyolországra. Fontos partnerekről van szó az Európai Unió szempontjából, mikroállamokról van szó, kis területű országokról, a lakosságuk is alacsony lélekszámú, de figyelembe véve azt, hogy a nyolcas mit nyilatkozik ki, mindennek fontos tartalma lehet, amennyiben kellő rugalmassággal, realizmussal kezeljük a felmerülő kérdéseket. A vívmányok, a közösségi vívmányoknak az átemelése úgy történhet meg, hogy ezen országoknak a sajátosságait messze figyelembe veszük, csak úgy, mint az, hogy mennyire képesek ezen országok az intézményes intézményes megoldásaik ennek a révén befogadni ezen EU-s alapelveknek a létezését, működését. Gondoljuk ezt a négy alapszabadságra is. Gondoljunk arra is, hogy bizonyos szabályok időben határoltan tudnak majd megnyilvánulni, és a szabályozást is ennek keretében tudják majd ezen országok átemelni. Tehát olyan három országról van szó, amelyek tekintetében ö, személyre vagy országra szabott intézkedéseket kell kialakítani, és egy olyan mechanizmust is kell felállítani, amely lehetővé teszi a különböző feszültségeknek a kezelését, a tárgyalásokat, az egyeztetéseket, tehát mindenképpen itt egy együttműködésről van szó az Európai Uniós hozzájárulással. És végezetül nagyon fontos még egy további kérdés, az adóügyi kérdés. Na most a mandátum körében nem tartoznak az adóügyi kérdések, de mégis tudniuk kell azt, hogy ezen országok nagyon sok erőfeszítést tettek azért, hogy az adóügyi témákban, az átláthatóság területén nagyon messze menően előrelépjenek, csak úgy, mint a pénzmozás elleni harcban. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy ezen három országot felhívjuk arra, hogy folytassák azt az utat, amelyen elindultak az OECD-vel, illetve az egyéb nemzetközi fórumokkal való együttműködésükben. Tehát a korrupció ellenes harcra gondolunk itt többek között, és el kell, hogy ismerjük mindazon erőfeszítéseket, amelyeket már megtettek. Nagyon lényeges tehát az, hogy a kapcsolatok a szomszédos országokkal, Spanyolországgal, Franciaországgal, illetve Olaszországgal kellő módon működjön. És emeljük ki azt is, hogy a kölcsönös érdekeltség is meg kell, hogy nyilvánuljon a horizontális politikákban. Van még egy dolog, amelyre visszatérnék. Andor esetében el kell ismerni a már megtett erőfeszítéseket, mégpedig a pénzügyi területen, főként a dohány, dohány áruknak a tekintetében, és ugye ezen kérdés tekintetében Spanyolországnak voltak felvetései, elvárásai. San Marino esetében pedig meg kell említenünk azt, hogy milyen nehézségekkel szembesül ez az ország a tagállamok irányába megvalósuló exportok tekintetében. Látnunk kell azt is, hogy a monakói lakosság ö, ö, tulajdonképpen kisebbségben van ahhoz képest, hogy hány egyéb állampolgárságú egyén él Monakó területén. Tehát mindezen szempontokat figyelembe kell venni azért, hogy pozitív kimenetek legyenek a tárgyalás. Köszönöm szépen. Most pedig Mimica biztos úrnak adok szót, és kérem, hogy fűzze hozzá a bizottság véleményét. Az Andorrával, Mondaró, Monokóval és Szamarinoval való társulási megállapodás az elmúlt években intenzifikálódott, a tárgyalás intenzifikálódott, az a cél, hogy júniusig befejezzük a tárgyalásokat. Akkor további két év tárgyalásra lesz szükség, hiszen nagyon sok EU jogszabályt kell majd partnereinknek alkalmazniuk. Ahogyan a jelentés ahogy López Aguilar képviselő úr jelentése kihangsúlyozza, kitűnőek a kapcsolataink e három kis állammal. E három állam büszke történelmére és függetlenségére. De mégis olyan sok a közös közöttünk. Ugyanazon európai családtagja vagyunk, és természetes, hogy keressük a még szorosabb együttműködést és partnerséget velük. Nagyra értékeljük erőfeszítéseiket, hogy az belső piacba teljes egészében integrálódni akarnak. Andorra, Monaco és San Marino jelentős erőfeszítéseket tettek az elmúlt években a pénzügyi és gazdasági talpraállás érdekében, illetve a jövendőbeli társulási megállapodásra való felkészülés során többek között belső piaci szabályokat ültettek be és ültetnek be. Az önök ajánlós tervezetével ö, felvértezve biztatjuk a partnereinket, hogy a közösség vívmányokat minél gyorsabban átvegyék és alkalmazzák. Ehhez erős adminisztratív kapacitásra lesz szükség, és az EU országokkal való együttműködés segíthet ebben kialakításában. Üdvözöljük, hogy az ajánlás tervezetben kihangsúlyozták azt, hogy a belső piac integritását tisztelet meg kell őrizni, és az alapjogokat tiszteletben kell tarlani, tartani. Teljesen egyetértünk a parlamenttel ebben, hogy az Unió nem kompromitálhatja a belső piac alapvető szabályait, ez egyébként az Egyesült Királysággal vagy Svájccal való tárgyalásokat is meghatározza. Minden megállapodás ezen szabályok keretein belül működik, de a kereteken belül egyeztetésre van lehetőség, figyelembe véve a kisméretű partnereink speciális helyzetét. Az Európai Parlament ajánlásait ezért különösen üdvözöljük, és ezek nagyon jókor jöttek. Az Európai Unió átfogó megállapodást szeretne kialakítani, teljes hozzáférést biztosítva az EU belső piachoz és a négy alapszabadság teljes eh, körű érvényesítésével hiszen ugyanaz a piac, ugyanazok a szabályok. Nincsen részleges internáció, integráció. A négy szabadságot nem lehet egymástól elválasztani, nem lehet a kimozsolázni, csak a kívánatosokat. Az Európai Bíróság is éppen ezen oknál fogva az európai jogszabály egységes értelmezésében és a megállapodás értelmezésében is kizárólagos hatáskörrel kell, hogy rendelkezzen a bizottság, mint a szerződésük ürei. Hatáskört kell, hogy kapjon a megállapodás végrehajtása területén, többek között az állami támogatások területén is. Az európai szerződésekkel és a parlamenti eh, ajánlásokkal figyelembe véve megvizsgáljuk az három ország átmeneti szabályozásra vonatkozó kéréseit, a munkavállalók szabad mozgása vagy a szolgáltatások szabad kínálása tekintetében. Ezen igényeknek, a megalapozottnak és arányosnak kell lenni. Egy társadalmi megállapodás mindkét fél számára előnyös volna, és egy további lépést jelentene egy még inkább egyesült európai kontinens irányában. Köszönöm szépen, biztos úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Parere dei gruppi politici per il Partito Popolare Europeo, l'onorevole Zofko. Zofko, úr kap szólt a néppárt nevében. Mi, my, microphone. Uh, ah, right. Now it's working. <laughs> Sorry. Grazie, signor Presidente. Honorable Chair, dear colleagues, it was a pleasure to be the shadow rapporteur. Örömmel tettem eleget a feladatnak, hogy én legyek az árnyék előadója ennek a szövegnek. López Aguilar kolléga segítségével és a többi árnyék előadó együttműködésével. A jelentés egyik legfontosabb gondolata az, hogy a teritoriális dimenziót jobban meg kell határozni, és egy intézményi keretre van szükség ahhoz, hogy a három szomszédos ország a jövőben együtt tudjon működni egy megalapodás formájában kereskedelmi területen. Kétségtelen, hogy az Európai Parlamentnek itt szerepe lehet abban, hogy ösztönzi ezt a három országot az együttműködésre, hiszen európai országok veszik őket körül, közös a történelmünk, kulturális értékeink is azok. Ez a három kis állam fontos reformokat hajtott végre az utóbbi időben, az Európai Unió szabályaihoz egyre hasonlóbb banki rendszereket működtetnek, ez dicséretet érdemel. A jelentés leszögezi, hogy a tárgyalásokat mielőbb le kell zárni, és el kell kezdeni a hosszú távú, konkrétabb együttműködés szomszédainkkal. Köszönöm szépen. Benifei kollega kapcsolat az SND nevében tessék Brandó két percben. Gratulálok López Aguilar előadónak. A Monaco, Andorra, San és EU közötti megállapodás nagyon fontos az egész európai integráció szempontjából amely most kiterjed ezen országokra, és amelyek mély gyökerekkel rendelkeznek Európában, de most végre intézményesen is közelebbre lépnek. Az együttműködést biztosítja ez a szöveg, biztosítja a párbeszédet. Az én pártcsaládom pártja, a Samarinoi párt két módosítót nyújtott be, már mint én az ő nevükben, amelyek az Európai Parlament és a három állam parlamentja közötti együttműködést és a tudományos együttműködést biztosítják. Közös érdeket szolgálnak ezek a megállapodások, például a tudományos együttműködés területén, és fontos, hogy a delegációk rendszeresen meglátogathassak az Európai Parlamentet a tárgyalások során arra is szükség van, hogy minél több hasznot hozzon ez a megállapodás mindenki számára, és a különböző ellentmondásokat megszüntessük. Minél egységesebb vagyunk Európában, annál erősebbek is vagyunk. Köszönöm szépen. Az ECR nevében pedig tanok úr másfél percben. Elnök úr, a földrajzi, kulturális és történelmi közösségeink ezen országokkal ezzel három mikroállammal tagadhatatlanok, és már eddig is sok jó politikai, gazdasági, gyakorlati együttműködés volt velük. Mind a hárman az eurót használják fizetőeszközként, és Andorra és San Marino a Vámuniónak is tagja. A három kis országnak összesen mintegy 150 ezer lakosa van, a Máltánál is jóval kevesebb együttvéve is. Ezért látnunk kell, hogy a két tárgyaló fél között hatalmas egyensúlytalanság van. Egyértelmű, hogy a mikroállamok teljesítési képességeit figyelembe kell venni a megállapodások során, és ez egy gyakorlatias szempont. Ahhoz, hogy az Aki kommunotert végrehajtsák, hatalmas köztisztviselő seregre lenne szükség, ezzel nem rendelkeznek. De ugye még saját hazámban is tudjuk, hogy mennyire gond az, hogy a négy szabadság, a belső piac szabadságai mennyire korlátozottak és nem valósulnak meg valójában. Nos, ezen országokkal szemben is ezt a gyakorlati problémát kéne inkább orvosolni. A mikroállamok esetében igenis értelmes lehet egy állandó delegációt létrehozni mindegyikben. Gratulálok López Aguilar kollégának, aki ezt a szöveget nagyon lelkesre vitte, és örülök, hogy holnap rászavazhatok és megszavazhatom. Köszönöm az öldek nevében. Szóle úr kap szót, egy perc mentesség. Gracias, president. Andorra, San Marino y Monaco. Köszönöm szépen, elnök úr. Andorra, San Marino és Monaco Három európai ország nagyon sajátos történelmmel, gazdasággal és szociális viszonyokkal. Ez egyértelmű. Jó kapcsolatokat ápolnak szomszédos országaikkal, ami pedig az Európai Uniót illeti, nagyon szoros kapcsolatokra kell, hogy törekedjünk a társadalmi megállapodásnak a keretében, és itt az ideje, hogy még korszerűbbet tegyük a már kialakult kapcsolatrendszert. Úgy remélem, hogy a tárgyalások során a közvélemények is megnyilvánulnak a három országban, és kellő információhoz jutnak a három ország közvéleményei a tekintetben, hogy éppen hol tartanak a tárgyalások, amely tárgyalások az átláthatóság keretében kell, hogy történjenek. Az erőfeszítések és az előre lépések ezen országokban azt is elő fogja idézni, hogy megváltozzanak a gazdasági feltételek. Ez nagyon sürgető volt azért, hogy az átláthatóság, a transzperdácia megnyilvánuljon Európa, illetve világ viszonylatban. Az Európai Uniós csatlakozási feltételeket pedig csatlakozni kell, és az együttműködést tovább kell erősíteni. Meghallgattuk a frakciók felszólalását, most pedig jönnek az egyéni felszólalok, Fizasz képviselő, tessék egy percben. Eh, en primer lugar... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek, López Aguilának, aki egészen kiváló munkát végzett. Nagyon fontos megállapodásról van szó, mert még akkor is, hogyha kisállamokról van szó, ezek az országok az Európai Unió területén ö, helyezkednek el. Nagyon lényeges ezért, hogy a belső piac működésében részt vehessenek. Nagyon elégedett vagyok Andórával, és hát én vagyok különben az elnök annak a baráti társaságnak, amely az Európai Unió és az Andórai Hercegség között kialakult vagy felállt. És úgy gondolom, hogy a megállapodás lehetővé teszi azt, hogy tovább lépjünk, és az adó paradicsomi képe Andorának átalakuljon. Az átalakulás pedig azt eredményezi, hogy nem átláthatatlan most már a gazdaságuk, a turisztikai tevékenységek, a banki tevékenységek, most már mind utaként szolgáltnak az Európai Uniónak, és hát nagyon tudjuk azt is, is vagy jól tudjuk azt is, hogy kiváló életszínvonalnak örvend Andorra. Ezek az országok tehát, hála a megállapodásnak, a legnagyobb integrációban részesülhetnek. Köszönöm, azt is képviselő egy percben tessék. Elnök úr, Andorra, Monaco és San Marino. 150 ezer európai lakost számlál nagyon közel állnak hozzánk földrajzilag, történetileg is. Történetükről nem lehet az európai történet nélkül beszélni, gondolkodni. Éppen ezért az Európai Unió és ezen országok kapcsolatára van szükség. Andorra, Monaco és San Marino nagyon kicsik, ezért jobban kivannak téve a globalizáció nyomásának. Biztosítani kell, hogy életmódjukat folytathassák. Ez a megállapodás. Figyelembe kell, hogy vegye ezen igényeket is. Ezen országoknak ugyanakkor szigorúbban át kell venniük az európai szabályokat az információcsere a pénzügyi terület és a bankágazat területén. Sok előrelépés sikerült elérni, a harmadik államokhoz való kapcsolatok tekintetében. Éppen ezért az a javaslat, hogy e három ország tekintetében egy delegációt hozunk létre, nagyon jó. Köszönöm szépen, Eszrics képviselő egy percben. Thank you. So the... Köszönöm szépen. A három mikroállam lesz akkor a következő, akiket bekebelez az EU úgy vizualizálom magamnak, hogy hogy kapja be a nagyhal a kis halakat. És persze külön elbánást kapnak, ugye? És nincsen részleges integráció, minden szabálynak meg kell felelni. De ugyan itt többen beszélnek arról, hogy különbözők a kultúrák, a hitek, mi lesz ezekkel majd? és tényleg ezen országok bankrendszere valóban integrálható az EU-ban? Ezek kompatibilisek? Én e három mikroállamnak azt üzenném, ha szabad, hogy vigyázzanak, jön a mumus, bekapja őket hamarosan. a képviselő egy percben. Moltes gràcies, senyor president Köszönöm szépen. A rövid hozzászólásomban csak köszönetet szeretnék mondani, és gratulálni szeretnék az előttés készítőnek, Agidáró úrnak, és ugyanúgy, mint ezt megtette Fiszesz úr is, én is ezt megteszem. Kiváló munkát végzett kollégánk, én adorától nem messze születtem, és hát nagyon nehéz feltételek között éltek ott az emberek éveken és századokon keresztül, és úgy gondolom, hogy a holnap megszavazandó jelentés egészen kiváló. Köszönetet mondanék valamennyi képviselőnek, a nev, néven nevezetteknek is, kiemelt módon úgy gondolom, hogy a jó gyakorlatoknak a harmonizáció történhet meg, és el kell ismernünk az andorai kormánynak az erőfeszítéseit, a lakosságának, az előrelépését valóban mindent megtettek azért, hogy közeledjenek az európai jó gyakorlatok átvételéhez. Un minuto per lei. Egy percben öné a szó, tessék. Köszönöm szépen. Monaco, Andorra és San Marino. Három mikroállam. Ismertek voltak ezek már régóta, mint adóparadicsomok. Tehát olyan államok, ahova a multik és a gazdagok letelepedtek, illetve céget alapítottak, ismertek voltak ezek a fellépések. Most pedig azt reméljük, hogy a társulási megállapodással mindez el fog tűnni, meg fog szűnni. De vajon ez így lesz? valóban ö, transzparenciában fognak tevékenykedni, és az Európai Unió által előírt reformokat végre fogják hajtani? Tehát felmerül a kérdés bennem, ö, hogy ö, ugye Ügyvédként nem lehet Monakóban dolgozni, de viszont felteszem a kérdést, hogy a jog tekintetében mi történik majd ezen országban. Diszkriminációnak vannak kitéve a nők, és hát a gyermekek kérdését is veszük fel, illetve a bankok működésének a tematikáját. Tehát nagyon fontos témákról van szó, és nyomon kell követni ezen országoknak a változásait majd, de vannak más témák is, tehát a rugalmasságnak eredetében nem lehet bizonyos gyakorlatokat elfogadni. Prego. Fari a képviselő az utolsó felszólaló spontán körben egy percben. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan kollégáim elmondták, nagy munka történt itt, köszönöm Fisas kollégának a munkát. Monaco, Andorra és San Marino közös kihívások előtt állnak, és közösek az érdekeik. Erót használnak, az Európai Unió nyelveit beszélik az állampolgárok. Pont úgy működnek, mint az Európai Unió tagállamai. Andorra volt az úttörő a kapcsolatteremtésben, az európai közösségekkel már kereskedelmi szerződést kötött, amely még mindig hatályban van. Figyelembe véve a szabályok konvergenciájának jelenségét az Európai Unióban, és figyelembe véve a költségvetési és a pénzügyi politika alakulását, valamint a pénzmosás elleni harcot figyelembe véve, az az érdekünk, hogy mi hamarabb befejezzük ezt a megállapodást. Én azt szeretném, hogyha az elkövetkező két éven belül megállapodásra jussunk. Az amerikaiaktól kezdünk eltávolodni, nekünk, európaiaknak, tehát a versenyképességünket. Az egész világon meg kell erősítenünk. Köszönöm, köszönöm, Faria kollega, most pedig megadom a biztosnak a szót, hogy válaszoljon az itt elhangzottakra. Tessék! Tisztelt képviselők! Az ajánlások elfogadása nagyon időszerű lenne már. Köszönöm a képviselőknek a megjegyzéseket, javaslatokat és különösképpen az AFET bizottságnak a januárban az asztalra letett szövegét. Örülnék, hogyha a parlament támogatná politikailag e három kisállammal való társulási megállapodásunk folyamatának lezárását. Köszönjük szépen! Most pedig Megadom az előadónak López Aguiar úrnak a szót, tessék. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A végkövetkeztetéséimben szeretném megfogalmazni azt, hogy hát el, vagyok kápráztatva azáltal, hogy mennyire jó szellemben, konstruktív megközelítésben hangzottak el a különböző parlamenti frakciók részéről a hozzászólások. Mindez jól mutatja, hogy milyen elszánt az Európai Unió, hogy ezen három mikroállamot befogadja az Európai Unió, amely országok tulajdonképpen az európai történelemnek a részei, a szép és sötétebb fejezeteinek is, a történelemnek amit most megvalósítunk, illetve amit most megfogalmazunk, az egy politikai nyilatkozó az Európai Uniós a három kis állam között. Amikor így járunk el, az elindult folyamatot hajtjuk, támogatjuk, arra bólítunk rá, és figyelembe vesszük a három ország sajátosságait ezen folyamatban. És ezen kívül azt hiszem, hogy mintaértéke is van a felépésünknek. Ugye demokratikus országokról van szó. Jó, hallottam, hogy megfogalmazódtak bizonyos bírálatok ezen országokkal kapcsolatosan, de hát ilyen bírálatokat a többi tagállammal is, ez a tagállamokkal kapcsolatosan is meg lehetne fogalmazni, többek között az adógyi átláthatóság tekintetében. A demokratikus folyamat felállt, elindult, mozog, működik, és úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak a feladata továbbá az is, hogy elmondja, hogy milyen hatással, milyen nyerességgel járhat egy ilyenfajta megállapodás megoldás. Ezen kívül el kell ismernem azt is, hogy mennyire elismerendő mind azon felzárkózás a különböző jogterületeken, amelyeket végrehajtottak ezek az országok, tehát pozitívan szemlélhetjük ezt a társulási megállapodást, amely gondolom és remélem hamarosan valóság és aláírtá válik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gratulálok én is az előadónak a munkájához, ezzel a munkát lezárjuk, a vitát lezárjuk, és a szavazásra holnap kerül sor. A napirendi pont, a napirenden Lökegárde úr jelentése szerepel, aki éppen sebesen érkezik, suhan be az aulába, az ülésteremben. Miről is van szó? Termékek és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei az akadálymentesítésről. Tehát meg is adom Lökkegárd úrnak az előadónak a szót, tessék, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Londonban is események vannak, azért voltam távol elnézést. Rövid leszek. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Fontos események zajlanak az Európai Parlamentnek és az Európai Unióban is ez a jogalkotási eszköz lehetővé teszi a számunkra, hogy a hozzáférhetések megvalósulnak a termékek és szolgáltatások területén. Ez rendkívül fontos akkor, amikor fogyatékossággal élő személyek igénybevételről van szó. Ez minden szolgáltatásra ki kell, hogy terjedjen, és valamennyi felhasználót azonos módon kell kezelnünk ez a tájékoztatásra vonatkozik, és a hozzáférhetőségnek, a biztosításnak a különböző körülményeire, az automatáknak a használatára, amelyeket az utcákon, a közutakon lelhetünk fel. Mindez rendkívül fontos jelenleg ez nem mindig biztosított, nem mindenki fér ugyanazon feltételek között a különböző szolgáltatásokhoz, termékhez. Nagyon régóta vártuk ezt a harmonizációt, ambiciózus ez a harmonizáció, és már benne volt az Egyesült Nemzeteknek az egyezményében is, hogy ezt biztosítani kell. Tehát időbe tellett, míg ezt meg tudtuk fogalmazni, ezt a javaslatot, de végre most már itt tartunk. Léteznek konkrét példák, és ebben a megállapodásban, ebben a szövegben lehetőség válik az, hogy hozzáférhetők legyenek a különböző pénzügyi terminálok a kifizetéseknél, de gondolhatunk itt a közlekedésre, a buszokra, villamosokra, és így tovább. Szóval a parlament még kitért arra is ebben a jogszabályjavaslatban, hogy valamennyi termék érintett legyen, hozzáférhetősége biztosított legyen meg kell tenni azt is, hogy a mikrovállalkozások ugyanakkor ne, kötelezett, ne legyenek kötelezettek minden feladatra, minden kötelezettségre tekintetben, tehát itt az arányosságot kell biztosítani, de az elvárás az továbbra is egy nagy igényességnek a jegyében született, megfogalmazódott meg, tehát mindent meg kell tenni azért, hogy a hozzáférhetőség biztosított legyen, az akadálymentesítés, mentesség létrejöjjön. Persze minden területre nem tudtunk kitérni. Például az építkezések esetében, a középületek épületek esetében a különböző szempontokat kellett itt mérlegelnünk. A javaslat olyan, hogy rengeteg jó eleme van, de egy kompromisszumnak az eredménye, ezt be kell látnunk. Számos lehetőség nyílik a tekintetben, hogy tovább lépjünk minden területen, és az Európai Bizottság feladata az, hogy értékeljen a következő években a tekintetben, hogy a tagállamok minden tekintetben jól alkalmazták-e a jogszabályt. Remélem, hogy a parlament támogatni fogja. Másfél percben a a nevében Kós Ádám kapsz. Tessék, parancsoljon. Hosszú út vezetett idáig. 2009-ben én lettem az első siket képviselő itt a házban. two thousand and eleven ben elfogadták a fogyatékossággal élő személyek mobilitásáról és befogadásáról valamint a two thousand and ten two thousand and twenty közötti időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi tervezetet. ebben a jelentésben felhvtam a bizottságot